Right, good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Három perccel múlt el kilenc óra, szeretnénk eh, kezdeni az együttesülésünket, és kérem, hogy mindenki szíveskedjék fo- helyet foglalni és akik pedig feltétlenül eh, tovább szeretnének beszélgetni, azok tegyék ezt a termen kívül. Még mindig a zöldek felől ö, erős zajhatás érkezik. Kamelyefát asszony, aki a másik bizottságunknak az elnöke, a külügyi és a kulturális és oktatási bizottsággal együtt tartjuk ezt az ülést. Most pedig a szavazás következik a az Európai Unió stratégiája a kapcsolatokról. Kérem a jelentés készítőket, hogy szeretnének-e valamit hozzátenni. Azt mondták, hogy Elmar Brock még nem érkezett meg. Szilvá Costa szeretne hozzátenni valamit. Öni a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, Evelyn úr, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt, és szeretném elmondani, hogy kiválképp boldog vagyok attól, hogy megszületett ez a jelentés olyan témakörben, amely stratégiai fontosságú, és igazi perspektívát nyit, egy igazi széles látómódot, nagyon teljes körűen a nemzetközi kulturális kapcsolatokról. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 1991 óta az Európai Parlament bátorította az Európai Bizottságot egy témában, való előrelépésben, és a Kulturális Szakbizottságon és a Külügyi Szakbizottság nagyon jelentősen együttműködött egymással, és hála a úrnak, illetve az összes árnyékjelentéstevő tevékenységének köszönhetően, akiknek köszönetet is mondok, elértük azt, hogy egy igazi stratégiát tudjunk megfogalmazni, legalábbis stratégia részelemeket, azért, hogy ne nulláról induljunk, mert nem is kellett, hogy arról induljunk, mert hogy már visszatekintéssel bír a nemzetközi kulturális együttműködés. Most pedig egy olyan kihívással szembesülünk, amelyet multipolárisnak mondhatunk. Hogyan lehet megmenteni, megőrizni, fenntartani a kulturális örökséget. És ott vannak a gazdasági tevékenységek is, amelyek mind kapcsolódnak a kulturális ágazathoz. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egy új korszakba léphetünk be, és minden megadatott ahhoz, hogy létrejöjjön ez a stratégia, és a két szakbizottság jól mutatta, jól bizonyította, mennyire elkötelezettük vagyunk ezen témában, tehát köszönet az együttműködésért, és köszönet a titkárságnak és a jelentéstevő kollégának és az egész csapatnak is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Vannak-e további észrevételek? Ha nincsenek, akkor kezdjük a szavazást. 80-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as, nem elnézést. 91-es következik. Ki mondta? A problémám van a szavazókártyámmal. Ki beszél? kérdezi az elnök. <laughs> Jó, most már működik. Elnök kérte, hogy jelezze, aki hozzászól. Tehát 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-os mellette ellene el, tartózkodás elutasítva, 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös bekezdés mellette kompromisszum, 5-ös kompromisszum. 6-os javítja az elnök, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó, ellenőrizzük, hetes kompromisszum. Nincs idő viccekre, mondja elnök. Rendben, lezárom a szavazást. Mindig jó, hogyha ellenőrizzük. Tehát, hetes kompromisszumot elfogadtuk. Akkor következik a nyolcas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 112-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 126-os módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 128-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, e, elutasítva, 130-as mellett ellentartózkodás el, elutasítottuk, 129-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 131-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 132-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 134-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 136-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 138-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 137-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 139-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130-40-es, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 133-as mellette tartózkodás elutasítva, 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 145-ös mellette ellene tartózkodás elutasít, elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es e, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 155-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellett elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 163-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás el, elfogadtuk. 169-es következik, mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 172-es mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette ellentartózkodás elutasítva, 176-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 74 es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 75-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 40-es, 14-es mellett ellene elfogadtuk, 183-as módosító következik mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, hogy mindenki felébredjen, tehát 184-esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 39-33 ellenében. Tehát ezt elutasítottuk. 184-5-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette tartózkodás elutasítva, 189-es mellette tartózkodás, 92-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 200-as módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 203-as mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 204-es mellette ellen tartózkodás ellenőrizzük. 204-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 206-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 205-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 208-as mellette ellene tartózkodás ezt is ellenőrizzük, 208-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor következik a 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 218-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellett ellene tartózkodás eh, elfogadtuk.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 34-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 36-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, a 37-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 237-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 238-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 239-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 244-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellett ellene elfogadtuk, 46-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene. 248-asat ellenőrizzük? Rendben. 248-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát ez eléggé egyértelmű, kedves kollégák. Tehát 247-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 255-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik 265-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett ellenetartozkodás elfogadtuk. 273-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-es, 74-es mellette ellene elfogadtuk, következő kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es, 83-as mellette ellene tartozkodás elutasítva, 289 mellette ellene tartozkodás elfogadtuk, 86-os mellette ellene tartozkodás elutasítva, Elnézést, elnézést mondja az elnök, igazuk van, tehát 89-es, és akkor már a 85-ös következhet. Mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk. 292-es mellette elutasítva, 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 97-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 88,3%-ig mellette elutasítva 91-es mellette, elutasítva 92-es mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, 95-ös, 96-os mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 97-es mellett ellenet tartózkodás elutasítva, 98-as mellett ellenetartózkodás elutasítva, 90-es mellett ellenetartózkodás elfogadtók, 310-es mellett ellentartózkodás elfogadtók, 11 es mellett elutasítva, 13-as mellett ellentartózkodás elutasítva, 19-es eh, eh, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kiesik, 21-es mellette ellenetartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 30-as 31 módosító következik, mellette ellenetartózkodás elutasítva, a 31-es mellette ellenetartózkodás elutasítva, a 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellenetartózkodás elfogadtók, elfogadtuk, 34-es mellette ellenetartózkodás elfogadtók, elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellenetartózkodás ezt is elfogadtuk, akkor a 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Hármas kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk. Már lapozunk, 49-es módosító mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellentartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 51-eset ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 80 kollega van itt, vannak, akik még alszanak, egy alszik, valaki, aki tovább alszik, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-tól 51-es volt, amit most ellenőriztünk. Tehát elfogadtuk. Akkor most kettes szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes szóbeli mell- nem, mondja az elnök, javítja, kiesik okafogyott, tehát akkor 53-as mellett ellene elfogadtuk, 54-es mellett ellenet elfogadtuk, 55-ös mellett ellene elfogadtuk, 56-os mellett ellene eh, elutasítva, 57-es mellette ellene elutasítva, 58-as mellett ellene elutasítva. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. 58-asat ellenőrizzük, jó, akkor az 58-asat ellenőrizzük. Lezárjuk a szavaz, lezárom a szavazást. Igen, ezt elfogadtuk. Jó, rendben. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 69-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 69-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-38 ellenében. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 74-eset ellenőrizzük. Three colleagues are still two. Kedves kollégák, egy, kettő, hárman vannak. Lezárom a szavazást. 26-53 ellenében ez egyértelműen elutasításra került. 73-as mellette ellene tartózkodás e, elfogadtuk. 75-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás. Szocialisták mellette szavaznak? Jó, akkor elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, a 78-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hűha! Elutasítva.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 tartózkodás elutasítva, 12-13-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette 18-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 18-asat. 16-os, jó, a szocialisták először, először a 16-osat ellenőrzik, tehát 16-ossal kezdünk, 1-6, tehát 16-ossal elkezdjük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 40-37 ellenében, és most következik a 18-as ellenőrzése mellette. Ellene. Tartózkodás. A pillanat vannak, akiknek a gépe megbokrosodott, mondja az elnök, hogy veszek egy kalapácsot, akkor mi legyen. Tehát a 18-asat Two colleagues are still missing. Két kollega még mindig nincs velünk. Az egyik elment, lezárom a szavazást. 46-33 ellenében elfogadtuk. Tehát, a végszavazás is kell? Igen, mondják az elnöknek. Jó, hát akkor akkor végszavazás az egész jelentésről, név szerinti szavazás mellette. Egy szavazónk még mindig hiányzik, és most lezárom a szavazást. 62-13 ellenében négy tartózkodással gratulálok a jelentés készítőjének. So I now the honor of closing our joint meeting with... Most akkor eh, lezárhatom az együttes ülésünket a kulturális szakbizottság részletelével, és köszönöm, hogy kultúrát és oktatást hoztak